Se siete d'accordo possiamo cominciare pur con qualche minuto di ritardo. Ha egyetértenek, akkor kezdjük el, kicsit már is késésben vagyunk, de tudjuk folytatni a ma reggel igen intenzív munkát követően a délutánt. Négy görög miniszterrel találkoztunk, és ezáltal nagyon érdekes vitát is folytathatunk a következő hónapokra vonatkozó programról. Ma délután nagyon fontos témában fogjuk a módosításokat megvitatni. Február 21-én lesz a szavazás, de külön ülést tartottunk Strasbourgban is ezzel kapcsolatban. Az ütemezéssel kapcsolatos a feladatunk, és hát tudjuk, hogy hamarosan választások lesznek, úgyhogy haladnunk kell. Nézzük akkor meg a módosításokat. Korábban is volt már szó erről a dossziéról. Meg is adom a szót Pilar del Castillo asszonynak, aki eligazít bennünket a módosításokkal kapcsolatban. Van egy jó pár helyettes itt most, de biztos vagyok benne, hogy mindenki készült, és jó lesz a vita. Eh, Presidenta, pido excusas por el breve retraso que tenía la llegada, pero... Jó napot kívánok, elnézést kérek én is a kis késésért, de nagyon fontos ülésen voltam, ezért nem értem, értem ide hamarabb. Eh, a ser mm, módosítókról lesz szó, de rövid leszek, mert eh, a kollégáimnak a véleményét szeretném meghallgatni, és az árnyék jelentéstevőkkel tulajdonképpen már korábban volt alkalmam megvitatni min a kollégákkal a saját álláspontjaikat, amelyek a csomag elemeire vonatkoznak. Ugye az elektronikus hírközlés egységes európai piaca a téma, és ezzel kapcsolatban a következőt mondanám. Nagyok voltak az időbeli korlátok, nagy volt az időbeni nyomás, Tatszára ennek azt gondolom, hogy nagyon jó ez a csomag. És azt gondolom, hogy az elkötöltség Krús asszonytól is azt mutatta, hogy nem szeretné, hogyha azzal érne véget ez a ciklus, hogy ne tegyen ő javaslatot erre az intézkedési csomagra, amelyel az elektronikus hírközlés e, egységes európai piacát létrehozhatjuk. Ez egy nagyon lényeges pillérét képzi az, e, az egységes európai piacnak. Annak érdekében, hogy a digitális piac fejlődhessen, a belső piacnak is óriási jelentősége. Következőt szeretném még elmondani. A parlamentben tulajdonképpen egyedi helyzetben vagyunk. Tudjuk ugye, hogy itt nem sok időnk van már hátra, csak egy pár hónap a választásokig, és nem szabad, hogy ez a ciklus úgy teljen el fölöttünk, hogy nem járulunk hozzá ahhoz, hogy javítjuk a feltételeket egy olyan szektorban, és itt minden tájékoztatási és hírközlési technológiára gondolok, a telekommunikációra, tehát egy olyan területen, amely nagy mértékben hozzájárulhat a gazdasági növekedésért és a foglalkoztatásért. Lehet, hogy nagyon ambíciózusnak tűnik ez a célkitűzés, és nagy is a jelentősége, de az állásfoglalási javaslatot a bizottság részéről nem szabad szem előtt évesztenünk. Világos tehát, hogy a versenyképességhez hozzá kell járulnunk, hiszen ez a gazdaságunk szempontjából nagyon lényeges, és nyilván a növekedés és a foglalkoztatással kapcsolatos hatásokat sem felejthetjük el. Tehát nagyban kell gondolkodni, és a felelősségünknek megfelelően kell cselekednünk. No, akkor nézzük a tartalmat. Többször is hangoztattam már, hogy ez a javaslat még nem fogja lezárni a digitális piacot, a belső piacon is, sok még a teendő, még ahol nem is beszélhetünk mindenhol digitális piacról, de már nagyon sok az előrelépés. Van egy sor intézkedés, amely, ha majd azokat végrehajtják, pozitív hatással lesz, amennyiben a megfelelő döntéseket meghozzuk. Nyilván, hogyha nem lesznek meg ezek a döntések, akkor erre nem kerül sor. Számos pillérhez rendelhetőek hozzák ezek az intézkedések, a az elektronikus spektrum, aztán a jobb koordináció, a spektrum jobb leosztása, a digitális gazdaság fejlődéséhez járulnak ezek hozzá, és a telekommunikációs rendszerek, a mobil rendszereknek a kiteljesítése is ide tartozik. És aztán van számos olyan aspektus is, amely az Európai Uniós vállalkozásokat segíthetik. Erre lenne egy jó példa. Az, hogy a bürokratikus terheket, a felesleges terheket eltöröljük, vagy esetleg ki tudjuk kerülni, az engedélyezésre gondolok itt, és hogyha az egyes tagállamok egymással versenybe lépnének. A BEREK is egy olyan testület, amelynek nagyon nagy jelentősége van a tekintetben, hogy a szabályozási problémákat nevén nevezik és megtárgyalják. Ez már megmutatkozott azóta, hogy a vereket életre hívták, és megkezdte a tevékenységét. Nyilván erősítenünk kell ennek a grémiumnak a szerepét is, annak érdekében, hogy megfelelően fel tudjanak lépni a e, szabályozó hatóságok. Ha csak az internetre gondolok, akkor is nagyon fontos ez. És annak sem győzöm eléggé hangsúlyozni a jelentőségét, hogy az internetnek a különleges mi voltából kell kiindulnunk, hiszen nagyon különböző féle aspektusai vannak, ugye senkit nem kíván kizárni, sőt, mindenkit inkább integrál. Tehát nem kirekesztő kellene, hogy legyen, hanem befogadó. Ezért olyan fontos az internet. Fontos a versenyképesség fejlesztésének szempontjából, a gazdaság szempontjából, az új iskolázási, képzési formák fejlesztése szempontjából az oktatásban, a közigazgatásban egyaránt. Tárgyalási modelleket is ki lehet dolgozni újonnan induló vállalkozások számára, de a kreativitásnak szinte nincs határa, és nagyon sokak számára az internet azért is fontos, mert egyszerűen képzeletük tényleg szányra kaphat. Minden ajtó megnyílik előttük, amikor önmagukat kívánják megvalósítani. Senki nem akarja nyilván az internetnek sem a lehetőségeit korlátozni. Egyrészt erre nincs is lehetőség, Másrészt pedig, ha így tennénk, akkor mindent korlátoznánk. A végfelhasználók, a vállalkozások, az eladók, a vásárlók, fogyasztóké, az internet. Tehát mindenki számára ott van, akik fejlődni kívánnak, akik a tehetségüket kívánják előmozdítani, akik valamilyen hatást kívánnak gyakorolni ezen a hosszú úton, amelyet ez a technológia számunkra képvisel. most, ha ebből indulunk ki, akkor azt gondolom, hogy nem lesz túl nehéz megérteni, hogy milyen fontos ez a dosszió, dosszié, tehát a nem kirekesztő, hanem befogadó internetben gondolkodunk, akkor világos, hogy nyitottnak kell lennünk, és saját házunk tájánál tovább kell, hogy lássunk. A roaming egy nagyon fontos kérdéskör, és örülünk annak, hogy végre eljött a megfelelő időpont arra, hogy a roaming díjakat eltöröljük. Ezek a pozitív hatások a fenntartók számára is, hiszen az internetet sokszor azért nem lehet használni, mert nincs a helyi szolgáltatóval kötött megállapodás vagy szerződés, és akkor nagyon magas romi díjakkal kell számolni. Ha viszont további roaming díjak nélkül lehetne az internetet használni, nyilván még többen használnák. Azt gondolom, többé-kevésbé egyetértünk az alapvető kérdésekben kisebb dolgokat persze azért még tisztázni kell, de az alapvetéseket illetően egyetértés van közöttünk. Megnéztem a módosítókat, számos módosítót nyújtottak be, nem olyan egetverően sok, de azért számos. És úgy tűnik, hogy fogunk tudni kompromisszumra jutni szinte minden területen. Tehát bizakodó vagyok e tekintetben. És tényleg hiszem, hogy széles körű támogatást fogunk tudni szerezni itt a szakbizottságon belül a kompromisszumos módosítókat, illetően február 24-én lesz egyébként itt a bizottságon belül a szavazás, áprilisra a plenáris napirendjére lehet tűzni a dossziét, és a három oldalú egyeztetést pedig szeptemberben fogjuk megkezdeni a tanácssal. Azt gondolom, hogy jók lesznek a feltételek, ha zárjuk a sorainkat, ha egységesek vagyunk, és világos, koherens megközelítést képviselünk itt a szakbizottságon belül. Szeretném elmondani a kollégáknak, hogy itt van az esély, minden rajtunk múlik, és senki nem értené meg, hogyha ezt az esélyt nem használnánk ki azt az esélyt, amit most arra kínálkozik, hogy világos álláspontot foglaljunk el a szakbizottságon és a parlamenten belül is. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, amelyet a bizottság javaslata tartalmaz. A tervezetemben nagyon sok pontot átvettem már, de még egyszer mondom, az a sok-sok lehetőség, amely most kínálkozik, annak érdekében, hogy nyitott, inkluzív internetet teremtsünk, nem pedig egy olyat, amely zárt és kirekesztő. Ezt a lehetőséget most kell megragadni. Nem hiszem, hogy bárki is a második utat választaná. Mindannyian a befogadás mellett vagyunk, azért, hogy mindenki legyen ez az esély. Ha erről lemondanánk, akkor nekünk kellene ezért vállalnunk a felelősséget is a polgárainkkal szemben Európában. És meg is kellene indokolnunk. Nos, hát ennyit szerettem volna. Köszönöm. Grazie a Pilar per questa ampia spiegazione. introduzione. Nos, köszönjük ezt a bevezetőt. Nem mindenki van jelen, vannak helyettesek, az SN és D, ők most a, ők kapnak szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy a kollégám nem tud itt lenni, Kati, de ideadta az írott szöveget, amit szeretnék felolvasni hogy teljesen átláthatók levegyek. Hogyan lehet rögtön megoldani. Nos, ez az egységes engedély az megfelel azoknak, amit a többiek már javasoltak, és azt hiszem, hogy ez egy e, megfelelő. A nemrég kiadott jelentés különböző módon próbálja javítani a különböző funkciókat. Vannak módosítók a PSM-mel kapcsolatban, és ezt a teljesen kiébölt ügynökségnek akarják adni, ezzel azért nem mindenki egy, ért egyet. Perec egyre inkább hatékony munkát végez, Épp ezért úgy gondoljuk, hogy nem kellene radikálisan megváltoztatni a struktúrait. Van egy személyes megjegyzésem. Lesz egy új napirendi pont, amely az új igazgatási vezetőség tisztségére kapályozó jelölttel lesz egy eszmecsere, és egy honfitársam, tehát majd akkor beszélünk erről. Minden esetre a Bereszel kapcsolatban az a fő, legfontosabb üzenet, hogy ne változtassunk meg mindent, mielőtt még eredményeket produkál. az üzleti szolgáltatásoknak a harmonizált jogsegélyeit illetően nyilvánvalóan alacsonyabb szintű üzleti kommunikációs szinteket kellene megállapítani, hiszen nem kell, hogy ez még többe kerüljön a vállalkozásoknak. Ez volt a kilences ajánlás, amely szerint harmonizált megközelítés kell a piac elemzésére, és az összes európai üzleti szolgáltatások számára használhatává kell tenni. Aztán a 752, 753 és 754 módosítók, azok az elektronikus kommunikációs szolgálatnak a, szolgálatnak a megfogalmazását, meghatározásával foglalkozik, és meg, vagy pedig megerősíti a kizárásukat. Ne felejtsük el, hogy azok a változtatások, amelyeket itt dönt, amelyekről itt döntünk, azoknak lehet hatása más tényezőkre is, például az, az elektronikus kereskedelmi irányelvre. Tehát az elektronikus kommunikációs szolgálatos és az információs társadalom szolgáltatások között meg kell vizsgálni a kapcsolatot, de ez nem csak azt jelenti, hogy a, az irányelv fogalmainak az újrafogalmazását nézzük csak meg. A frekvenciát vagy spektrumomat illetően a jelenlegi irányelvhez kellene nekünk ragaszkodni, ugyanakkor az új elemeket is a, a figyelembe kell venni. Nos, vannak új elemek. Először is hogy további biztosítékokat nyújtunk arra, hogy van egy minimális időszaka az engedélyeknek, és aztán az hetes cikk szerint meg kell tartani a jelenlegi szabályozást, a frekvencia irányítás kezelés szempontjából. A spektrum interferencia szempontjából benyújtottunk néhány módosítót azért, hogy az új technológiák is megfeleljenek ennek. No, akkor eddig rendben van, egyetértünk a legtöbb jelentéstevői módosítóval, ugyanakkor vannak olyan kérdések, amelyek azért ennél nehezebbek. Először is a roaming kérdése. A roaming díjakkal való foglalkozás az nem egy újdonság, nyilvánvalóan lesz olyan érv, amely a 2015-ös utáni időszakkal foglalkozik, és hogyha megvizsgáljuk a módosítókat, akkor kiegészítő e, intézkedéseket is figyelembe kell venni. Nos, akkor hogy tudunk előrelépni? nem tudom, hogy a különböző kérdésekkel milyen megfogalmazásokkal kell foglalkozni. Ugyanis az internethez való hozzáférési szolgáltatásokat illetően, a specializált szolgáltatásokat illetően és hogy mi az észszerű forgalomirányítás, ezekkel kapcsolatban finomabb megfogalmazásokat kell alkalmazni. A módosítók rendszerint a Bereznek a megfogalmazásait követik, de azért meg kell vizsgálnunk a különböző kritériumokat. Én most akkor várjuk a módosítókat, módosító tervezeteket, de már ez is előrelép. Grazie Edith. E ora la parola al collega Rode. Köszönjük Edith. Az ALDE frakciónak adom meg a szót. Mål øh, i dag. Øh, vil egentlig ikke sige så meget. Øh, bortset fra, at... Øh, Igazából sok hozzáfűzni valóm nincsen az elhangzottakhoz, kivéve azt, hogy Pillár szövegében egyetlen egy szót sem találtam, amivel ne értettem volna egyet. Ahogy az angol mondja, window of opportunity, tehát eh, tárva, nyitva előttünk a lehetőségek tárháza, és eh, most nem szabad elszalasztanunk ezt az esélyt, hogy eh, valóban az Európai Parlament ciklusának vége előtt még valami jót tegyünk és változtassunk a helyzetem. A ma Pilár által bevezetett legfrissebb verzióban már olyan dolgok szerepelnek, amivel már 9 hónapja többé-kevésbé egyetértünk. Pilár e területen komoly, fontos munkát végzett. Jeg og Alte, øh, gruppen har lanceret nogle øh, a frakcióm jó néhány módosító indítványt is benyújtott. Ezek közül az első a, a barangolásra vonatkozó határidőt érinti, amely szerintünk 2015 kell, hogy legyen. Vannak, akik 2016-ot kérik, hogy követelik, nos, a barangolási díjak, vagy roaming díjak ügyében az Európai Bizottság tehetne egy javaslatot a, ezzel kapcsolatban, tehát a, a roaminggal, barangolással kapcsolatban. Szerintem ez az eljárás, amit Pélár javasolt, ez teljesen reális. Fontos a roamingkal kapcsolatban, vagy barangolással kapcsolatban létezik ez a bizonyos tiltás. Ugyanakkor a nagy a nagy nagykereskedelemre vonatkozó szabályok eltűnnek. Öt nagy főszereplő van Európában, Orange, Telefonika, Itali Telefonika és másik kettő öt domináns szereplő tartja kezében az egész európai piacot, mint egy monopóliumként. Ez a nagykereskedelmi barangolás kapacitás piaca. Nyilvánvaló, hogy ez a helyzet piac torzuláshoz vezethet, és mint egy megfojthatja, el lehetetleníti a kis szereplőket, kis piaci szereplőket. Én úgy érzem, hogy a piaci verseny, lehető legjobb piaci verseny garantálása érdekében a mindenféle kis és nagy piaci szereplők számára egyforma lehetőségeket kell biztosítani. Eh, és eh, éppen verseny eh, okból a nagykereskedelmi barangolási díjakra is egy plafont, egy maximális díjat kell vezetni. Egyébként éppen ezért úgy érezzük, hogy a határidőnek 2015. júliusnak kell lennie. Ez az a pillanat, amikortól kezdve az európai polgároknak nem kell majd a mai árakat, díjakat megfizetni akkor, amikor külföldön használják a mobil telefonjukat. A spektrumokkal kapcsolatban a spektrumpolitika vonatkozásában is nagyon ambíciózus a javaslat, mi erre vonatkozóan is jó néhány módosítót nyújtottunk be, Hökmark úr is erre beszélt. Nos, Melm. Nos, akkor különböző feltételek lehetnek. Tehát még tovább digitalizálunk, és megvizsgáljuk, hogy mire lehet a sávokat felhasználni, a 700-as sávot, a 1200-as sávot, és aztán vannak a kulturális kérdések is. De itt nincsen eh, ellentmondás, valakik akarnak ellentmondást, úgy látszik. Még akkor az, hogyha megtörténik ez a digitalizálás, és hogyha még nem is lehet mindegyik frekvenciasávra felhasználni, az nem azt jelenti, hogy, hogy a kulturális tartalmat meg kell szüntetni, hiszen annak megvan a saját helye. Tehát minden érv összegyűlt, ahhoz, hogy elég merészen hozzunk olyan döntéseket, amelyek végül is szolgál, előnyére szolgál a fogyasztóknak. Tehát nagyon jó, hogyha a fogyasztóknak bebizonyítjuk, hogy amit teszünk, az hozzáadott értéket teremt, de hogyha ambiciózusak akarunk lenni, és az Európa digitalizálása az nyilván egy ambiciózus terv, akkor ez a jövőt illetően a versenykérdésekre is hatással lesz nyilvánvalóan, és munkahelyeket is teremt. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most akkor megadom a szót a következő kollégának. Köszönöm Köszönöm az előadók munkáját, az ennyik előadóknak, a szociáldemokraták és a liberálisok ennyik előadóinak a megjegyzéseiket. Not make any lengthy remarks. Hosszan nem beszélnék erről a témáról. <clears throat> Ahogy a Pilár is tudja, azt hiszem, hogy mindenki számára nagyon fontos, hogy tudott egy kicsit egyszerűsíteni ezen a dosszén. De még mindig vannak olyan módosítóink, amelyek úgy érzem, hogy sokat segíthetnek. Kezdjük a távközlési infrastruktúrával, amelyre kiterjed ez a rendelet tervezet. A funkcionális szeparáció, szétválasztás tekintetében a javaslattal egyetértünk. Az Európai Parlamentben ez már felmerült. A funkcionális szeparáció a versenyt segíti elő minden tagállamban. Remélem, hogy ez újra napirendre kerülhet. Annak érdekében, hogy tudjuk, hogy hogyan ösztönözhetjük a jó beruházásokat az európai emberek érdekében a a szélessávú beruházásokat a e, fizikai értelemben vett e, szétválasztás vagy unbundling az európai versenynek ez nagyon jót tett. A 90-es évek végétől kezdve az unbundling, a szétválasztás e, olyan előnyökkel járt, amelyre azt hiszem, hogy egyébként nem került volna sor. A néppártnak Köszönöm és gratulálok, hogy a végzőtetési díjakkal kapcsolatban ilyen komoly javaslatot tett, főként Van Nisterroy úr módosítója például azt javasolja, hogy a végzőtetési díjak tekintetében alaposan vizsgálódjunk, hogy további intézkedésekre szükség van ezen a téren. A liberálisok céljait is szolgálná ez, hogy a nagykereskedelmi piacon is javuljon a helyzet, az európai mobil távközlés jövőjét határozhatja ez meg. Jó azt hallani, hogy a nyílt internetet a frakciók többsége támogatja, ugyanakkor nem mindegy, hogy hogyan határozzuk meg a nyílt internet fogalmát, hogy nehogy a kiskapon, a hátsó kiskapon valahogy visszaszivárogjon a, a zárt internet, a nyílt internet ugyanis az innovációt, az újítást szolgálja, főként a szolgáltatási ágazatban, ahol az Európai Unió tagállami és európai szinten is, itt a digitális egységes piacra gondolok elsősorban. A zárt hálózat fogalma, illetve hogy ezekhez hogyan hogyan mm, viszonyulunk, hát ezt majd még átrágjuk az árnyék előadő ülésen, de alapvetően megvan a megfelelő kiindulási alap ahhoz, hogy a frakciók megállapodjanak, hiszen közös a célunk. Egy olyan innovatív platformot <clears throat> szeretnénk megvalósítani, ahol egyenlő versenyfeltételeket élvezhet minden szereplő. Itt felvetném a specializált különleges szolgáltatások kérdését is. Több politikai frakció is említette ezt, ez más szakbizottságokban is felmerült, ezzel kapcsolatban a legnagyobb probléma úgy tűnik számomra az, hogy nehéz meghatározni, hogy mit is értünk ezen, és kinyújtaná ezeket a szolgáltatásokat. A távközlési infrastruktúrát használó különleges szolgáltatásokra különösen kell figyelni. Több kollega aggodalmát fejezte ki, hogy nem jól került szabályozásra a, a információ szolgáltatás tehát a távközlési keretben szabályozni az információs társadalmi szolgáltatásokat nem feltétlenül célra vezető. Igazából valójában át kellene tekintenünk, hogy kik ezek a szereplők, és mi a leghatékonyabb módja annak, hogy őket hogy őket szabályozzuk. Ebben a rendeletben egy egységes kitétel rendelkezés szabályozhatja ezt, ezért egyetértek hercegasszonyjal egy független hatástanulmány és vizsgálat alapján készült egy olyan javaslat, amely meghatározhatja majd az információs társadalmi szolgáltatásokhoz való viszonyunkat. Remélem, hogy a szakbizottságunk majd eh, ezzel is tud valamit kezdeni. A tűzott bürokráciát eh, nap így vehetjük eh, elejét, hiszen fontos, hogy nehogy hirtelen Például az internetes telefonálást ide vegyük, eh, anélkül, hogy egyértelműen kimondanánk, hogy pontosan eh, emiről is beszélünk, tehát például pont a eh, VOIP esetében nagyon költenkéten kell eljárni. Végezetül a néppárt és az ALDE spektrum allokációra vonatkozó javaslatait, tehát a frekvencia vonatkozó javaslatait támogatom, ugyanakkor a nem engedélyhez kötött spektrumokra vonatkozó szocialista módosítót is támogatom. Itt radikális és, és zavaró újítások pontosan itt jelennek meg. Az Európai Unióban nem próbáltuk például a kognitív rádióeszközökre vonatkozó szabványokat felülről szabályozni az új jellegű szolgáltatások a kulturális ágazatot szolgálhatják, de úgy érzem, hogy az innovációnak nem szabad gátat szabni. Olyan technológia szület meg, születhet meg ebből, amely így nem kell, hogy amerikai kontextusban lásson napvilágot, éppen ezért remélem az engedély nélküli használatra is hagyunk majd valamennyi frekvencia sávot, spektrumot, annak érdekében, hogy a nem domináns piaci szereplőknek is hagyjunk valami mozgásteret, valamennyi kis mozgási lehetőséget. Köszönöm. Grazie a lei, collega Andesdotter. La parola o... Köszönjük szépen, Andesdotter asszony. Chichester úr kap szót. Itt Köszönöm szépen, elnök asszony. Mielőtt a módosítókra rátérnék, a kontextusról is szólnék, és hagyj jutassam kifejezésre a csalódásomat a biztossal, az illetékes biztossal szemben, aki a parlamenti szóbeli kérdésre sem válaszolt, nem méltatta válaszra, és az írásbelire sem, amit eljutottam a biztoshoz. És igen, rendkívülinek tartom azt, hogy nem érkezett válasz. Semmilyen formában. Ami pedig akkor a módosítókat illeti, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a sok munkáért, azért, hogy sikeresen ö, belekanyarította az eredeti javaslatot, és tulajdonképpen támogatni is tudom a jelentését is, és az általa megfogalmazott módosítókat is. Mégis úgy érezzük, hogy át kellene tekinteni egy kicsit jobban a spektrum tematikáját, mert ezzel kapcsolatban fenntartásaink vannak a bizottsági megközelítéssel kapcsolatban. A nemzeti hatáskörökre gondolok nagyon rossz szokása ez a bizottságnak, mondhatnám akár azt is, hogy tényleg hát igen kellemetlen, gonosz szokása. Ami pedig a nyitott internet témáját illeti, igen, itt kicsit világosabbá kell tenni a javaslatot, a megszövegezést illetően, harbor úr megfogalmazását támogatjuk, amely egyébként nagy vonalakban hasonlít a raportőréhez. Kisebb különbségek vannak csak. Végezetül pedig, ami a roaming díjakat illeti, nyilván én vagyok az első, aki szeretnének, akik szeretnék megszabadulni ezektől a díjaktól, mégis azért maradjunk realisztikusak a tekintetben, hogy mit is tudunk elérni. Épp most fejeztük be a jogalkotást a roaminggal kapcsolatban. Az ipar pedig még most ö, próbál hozzászokni ehhez az új jogszabályhoz. Pilar de Castillo képviselőtársunk nemrég elmondta ö, azokat az igen meggyőző érveket, hogy a 2015-ös céldátum ugyan nem nagyon ambiciózus, de nem is nagyon realisztikus tekintettel arra, hogy egyáltalán meg tudjuk-e valósítani. Tehát én gyakorlatilag tudom támogatni a jelentéstevő dátumát, de a 2016-ot, ahogyan az szerepel. Köszönjük szépen, Csicseszter úr! Nincs további felszólaló az árnyékjelentős tevők részéről, akkor a további felszólalók következnek, és a három perces felszólalási időt kérem szépen, hogy tartsák be. Köszönöm szépen, köszönjük a tevőnek és a többi hozzászólónak. A módosítókat tekintve, és ezekből nagyon sok van, nagyon fontos megállapítani, hogy lehetőség nyílt arra, hogy előre lépjünk. Az utóbbi hónapokban egy gondolatot hallottam, és pedig, hogy néha a vita azt mondja, hogy hátul kullogunk, egy másik valaki pedig azt mondja, hogy nem, egyáltalán nem erről van szó. Azt hiszem, hogy ez teljesen fölösleges, mert hogyha nem látjuk, hogy az európai gazdaság valóban hátul kullog, akkor az nem segítség, hogy bizonyos területeken elől vagyunk, vezető szerepet játszunk, de hát mindenütt jobbnak kell lenni, és a távközlésnek a digitális gazdaságban akkor a szerepe van a gazdaság versenyképessége szempontjából, hogy semmi jelentősége annak, hogyha azt mondjuk, hogy hát mi jó, épp olyan jók vagyunk, mint a többiek ezen a területen, hiszen hogyha arról van szó, hogy egyre jobbaknak kell lennünk, akkor az övekező és a következő tíz évben még jobbaknak kell lennünk. Nos, megvizsgálván a módosítókat, nem csak széles körülön, hanem a részleteket is, akkor azt hiszem, hogy meg kell, e gyakorlatiasnak kell lenni, és, és tehát egyre több versenyre és innovációra van szükség, és ugyanakkor az európai egységes piacot is figyelembe vesszük. Tehát ezt kell elérnünk. És Chichester, Chichester kollégának, jó barátomnak támogatást tudok nyitni általánoságban, de a részletekben is van a roaminggal kapcsolatban, a baranglással kapcsolatban egy befekezdés, amely az európai szinten történő intézkedésekről szól. Mert hogyha ez a piac nemzeti kezekben marad, akkor ez alkalmat biztosít arra, hogy az árszabályozással léphetünk előre. De attól nem szabadul meg a roamingtól, tehát nyilvánvalóan vannak olyan piacok, amelyek roaming mellett maradnak, és meg lesz annak is a költsége. Tehát erről ne feledkezzünk is el. Tehát első megjegyzésem a frekvenciát vagy spektrumot illetően az, hogy a rádióspektrum program szerinti intézkedéseknek megfelelően lépünk, tehát célokat szabunk meg, és aztán ugyanakkor megnyitjuk a frekvenciasávokat, mert stratégiai szerepe van annak, hogy legyen megfelelő kapacitás, és legyenek alkalmak arra, hogy nagysebességű frekvenciák is legyenek. És elkerülhetetlen az, hogy hogy beszéljünk a 700-as sávról, annak a tiltásáról hiszen tudom, hogy ez bizonyos tagállamoknak problémát jelent, de azért az időfüggvényében kell tekinteni ezeket a dolgokat. A másik, eh, a spektrumot illetően, a második megjegyzésem. Itt a pragmatikus megközelítés talán az lenne, hogyha nem a harmonizációs eh, szót használjuk, hanem a koordinációt, összehangolást. Azért, hogy hogy a határokon átnyúló megoldásokat is létrehozhassuk. A harmadik megjegyzésem, a roaming tekintetében nyilvánvalóan magasak a költségek. Amikor nagyon gyorsan növekszik az adatmennyiség, az állampolgár számára is eh, növekedni fognak az árak, akárhogy is szabályozzuk ezeket. Ugyanis az adatáramlása sokkal gyorsabbak, mint a mi eh, árszabályozásunk. És nem hiszem, hogy az árszabályozás rövid távon vagy hosszú távon a leghatékonyabb módszer ennek a segítségére. A legfontosabb az, hogy biztosítsuk a nagy kereskedelmi piacot hogy a, a szereplők azok jobban hozzáférhetnek egymás hálózatához. Ez nagyon fontos a verseny szintjei, mind az, a hazai, mind az európai szinteken. szinteken nagyon fontos kindálási pont, hogyha megvizsgáljuk az mai európai piacot, akkor a, a kihívások fogják leggyorsabban csökkenteni a roaming díjakat. Tehát a kihívások. Az meglévő szolgáltatók azok megmaradnak, de a azok, akik kihívják őket, tehát akik újra be akarnak lépni, azok fogják őket rákényszeríteni. Tehát a versenytársak nemzeti és európai szinten is versenyezni fognak. A negyedik megjegyzésem, hogy az, a nyitott internet és a net semlegesség szempontjából. Nyilván tudjuk, hogy az, a következő tíz évben az internet az nagyon gyorsan fog fejlődni, ezért szabályozni kell. Egy kérdés az, hogy hogyan biztosítjuk a hozzáférést, de a tartalmat nem szabad szabályozni és végül azt szeretném mondani, hogy vannak területek, mint az összehangolás, az engedélyezés, de ezeken kívül meg kell vizsgálni, a, hogy a bereket hogy tudjuk megerősíteni. Azért, mert a berek egyre fontosabb szerepet fog játszani az európai piacon. Köszönöm szépen. Ehm, a parola a kollega Nibler. Köszönöm szépen. Nébel. Nébler asszony. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek és a kollégáknak, akik eddig hozzászóltak, és akik módosítókat is nyújtottak be, annak érdekében, hogy ez a jelentés további ösztönzőket kapjon. Két dologgal kapcsolatban szeretnék felszólalni, az egyik a hálózat semlegesség, a második pedig inkább egy általánosabb megjegyzés. Megnéztem a necsemlegészséggel kapcsolatos módosítókat, ezeket átolvastam, a Kulturális Szakbizottságból is benyújtásra kerültek módosítók, főleg a megszövegezéssel, definíciókkal kapcsolatban, a jobb szolgáltatásra vonatkozóan nyilván itt tényleg pontosabb fogalom meghatározásra lenne szükség, nehogy a szemünkre vessék, hogy egy első, illetve másodosztályú internetet hozunk létre. Meg fogjuk hallgatni a bizottságot is, talán ők is készítenek egy elemzést ehhez. Én úgy érzem, hogy a megfogalmazás tekintetében nem vagyunk annyira messze egymástól, és szerintem kompromisszumra fogunk tudni jutni. Ha kinyitom a német sajtót, és megnézem, hogy ott mit írnak, hát akkor azok, akik az ipari szakbizottságon belül foglalkoznak a megszövegezéssel, és akik úgy tűnik, hogy, ez, hogy ezt a két osztályos internetet kívánják megvalósítani, és szélesávú internetet bevezetni, és a távközlési szolgáltatóknak hatalmas nagy bizniszt kreálni, hát leegyszerűsítve gyakorlatilag erről van szó. Erről folyik majd ez így a vita. Azért utalok erre, mert én támogatom azt, hogy legyen többfajta üzleti modell az interneten, de két eh, sebességű, hogy úgy mondjam, két osztályra eh, kreált internetet nem engedhetünk meg. Mert különben oda vezet mindez, amit ilyen horror szenárióként olvashatunk a német eh, sajtóban. A második megjegyzés részemről csak azért, hogy egy kicsit a bizonytalanságomat is megosszam önökkel, az a komplet jelentésre vonatkozik. Kedves kollégák, mindannyian tudjuk, és nagyon sokat is vitáztunk már róla, hogy Európa tekintettel a teljes ITC ágazatra, illetve arra, hogy nemzetközileg itt hogyan jelenünk meg a porondon, messze maradunk az usa de már Kína mögött is. Dél-Korea mögött, és még tovább sorolhatnám. És az a javaslat, amiről most itt tanácskozunk, gyakorlatilag azt a célt kellene, hogy szolgálja, hogy a versenyképességünk Európában növekedjen, sőt, globális porondon növekedjen. Azt kell mondanom, hogy a jelenlegi javaslattal eléggé kétlem, hogy az iparban bármiféle előrelépést el tudunk érni ezekkel a javaslatokkal. Ugyanilyen bizonytalan vagyok arra nézvést, hogy az iparunk helyzetét akarjuk javítani, ugyanis, hogyha ez lenne a célunk, akkor a romig javaslatot egyből le kellene söpörnünk az asztalról. Chichester úr is beszélt róla, és igaza is volt. Nyilván az ipar számára szükség van erre, a fogyasztók szempontjából viszont az 1-es, 2-es, 3-as rendelettel eh, azt kell mondanom, hogy egyet kell értenünk, de hát már itt szétválnak a vélemények. Az európai koncentráció a frekvenciáknál is nagyon sok problémát vet fel, mert egyrészt, ha visszagondolnak, illetékesek és vezetők voltunk az Ericssonnal, a Nokia-val, saját standardeket határoztunk meg, és jól is fejlődtünk. Most viszont a Nokia-t ugye megvették, tehát egyedül maradtunk. Mindaz, amiről most itt beszélünk, vitázunk, tényleg kérdéses, hogy egyáltalán segíti a saját gazdaságunkat, iparunkat hogyha az információs technológiáról beszélünk, vagy az infrastruktúra a fenntartókról, a hardware szállítókat segíti -e? Hát én őszintén úgy gondolom, hogy nem, és ez volt az általános megjegyzésem. Lehet itt az apróságokon mindenfélét manikűrözni, de hát összességében ezzel nem fogunk előrébb jutni. Nyilván az is igaz, hogy én nekem sincs ötletem arra, hogy hogy tudnánk jobban ösztönözni az ipar, de nem ez lesz a nagy dobásunk. Remélem, hogy megengedik itt a szakbizottságon belül, hogy ezt megfogalmazzam, és nyilván a bizottság is megindokolja majd a saját javaslatát, illetve adhat messzebbre mutató ötleteket, aminek birtokában a végén lehet, hogy én is azt mondom, hogy ez egy jó javaslat volt. Köszönöm. Köszönöm. Záleszki képviselő kap szót. Ugye ma reggel is ő szólt fel, mert Koniszka asszonyt helyettesítette. Lengyelről fogok beszélni. Köszönöm szépen. Azt kell mondanom, hogy ha meghallgatjuk Pilár felszólalását, akkor azért a, az alapozógáló filozófiát kell megértenünk. Nagyon gyorsan változik a világ körülöttünk, nyilván ezekre a változásokra nekünk is gyorsan kell reagálnunk a tagállamokban, és hát nyilván a bizottságnak is reagálnia kell. Mindannyian támogattuk a nagyobb szabadságot, de minél nagyobb a szabadság, annál nagyobb a kockázat. Főleg arra gondolunk, hogy az emberek hogyan cselekednek, és hát sokszor váratlan hatása is lehetnek ezeknek a dolgoknak, gondoljanak csak a terrorizmusra, vagy a tudományon belül a nem várt hatásokra. Nyilván e- ezek elől nem bújhatunk el, hanem lépésről lépésre kell haladnunk. Chichester úr arról beszélt, hogy legyünk, jobban zárjuk sorainkat, egységesedjünk, de ne centralizáljuk teljesen a szabályozást, hanem inkább a koordinációt válasszuk, és pontosan erre lenne szükség európai szinten. Hogyha ezt most tovább gondolom, és azt mondom, hogy a kultúra, a nemzeti önazonosság lényeges számunkra, ezt nagyon sokan nehezen értik meg, de a távközlés az egy olyan terület, ahol közösen kell fellépnünk. Óvatosnak kell azonban lennünk, hiszen nem akarjuk figyelmen kívül hagyni a különböző eszközeinket, és hát nyilván azért az érdekeink tényleg közösek. Nos, van egy érdekellentét, sőt egy ellentét, mert vannak az előállítók, illetve vannak a szolgáltatásnyújtók, a szolgáltatók, akik nyilván nagy nyerességre kívánnak szert tenni, mi viszont olcsó hozzáférés szeretnénk az internet felhasználók számára. Itt van az ütközés. És hát nyilván technológiai szempontból mindent meg lehet oldani, legyen biztonságos a hozzáférés, és akkor a vállalatok és mindenki más is profitálhat ebből. A jobb internet hozzáférés mindenkinek jó. Én egy másik, úgymond tudományos szférából érkezem, és tudjuk, hogy nagyon felgyorsult minden technológiai szempontból. Ott van Bill Gates, aki megváltoztatta a világot de ezt a sok-sok fejlődést azért valahol sinen kell tartani, és kell tudni bánni a kockázatokkal is. Nézzük csak meg az oktatást. Ott vannak a 14 évesek, akik mindenfélére tudják használni az internetet, csoportokat alakítanak a fiatalok, interneten kommunikálnak, de az, hogy hogyan töltenek le, az, hogy illegálisan töltenek le, hát az gyakorlatilag már büntethető fellépés. Tehát nagyon sok aspektusa van ennek a területnek, ahol gyakorlatilag tényleg megállíthatatlan a növekedés és a fejlődés. De nem csak Európában kell gondolkodnunk, hanem ugye ez egy globális téma, és biztosítanunk kell azt, hogy minden partnerünkkel együtt tudunk működni szeretnék még egyszer köszönetet mondani a kiváló munkáért. És a mostani állapotában ez a dokumentum már nagyon jó, rövid, és ez jó, mert így nem kell olyan hosszas időt szállni arra, hogy elolvassam. Köszönöm. Silvia Ficao, prego. Uh, thank you very much. Tikó asszony, köszönöm elnök asszony, én is anyanyelvemen folytatom, ha megengedik. Nos, először is köszönetet szeretnék mondani Piládra Castillonak az előadónknak. Néhány megjegyzést tennék mindösszesen. Jó néhány módosító indítványt nyújtottam be. Tényleg sokról beszélek erre a dosszéra vonatkozóan, és ennek a dokumentumnak a célja az kellene, hogy legyen, hogy harmonizáljuk és egyszerűsítsük a jogszabályi keretet az elektronikus távközlésre vonatkozóan. Nagy érdeklődéssel váltam az Európai Bizottság vonatkozó javaslatát, mert egy részről e, e, valóban a roaming díjak megszüntetését szeretném én is. És jó lenne, hogyha az elektronikus távközlésben tényleg lenne egy egységes belső piac, ezzel engedhetetlen a roaming díjak eltörlése, hogy ugyanannyiba kerüljön bármelyik tagállamból bármelyik tagállamba telefonálni. Ugyanakkor pár évvel ezelőtt fogadtuk el a roamingra vonatkozó, barangolásra vonatkozó rendeletet, ebben strukturális szabályokat is lefektetünk. Úgy vélem, hogy ez a a javaslat túl sok mindenre kíván egyszerre megoldást keresni vagy kínálni. Éppen ezért bizonyos szempontokból nem kellően megalapozott ez a javaslat. Például, ami az európai szolgáltatókat illeti, Nos, én nem vagyok európai szolgáltató ellenes, ugyanakkor mégis úgy vélem, hogy nem kell őket e, előnyösebb helyzetbe hozni, mint a tagállami, az úgynevezett nemzeti szolgáltatókat. Éppen ezért megpróbáltam törölni azokat a megfogalmazásokat, amelyik azt mondanák, hogy az európai szolgáltatóknak nem kell adót fizetniük, miközben a tagállami vagy nemzeti szolgáltatóknak igen. Mindenképpen diszkriminációmentesnek kell lennünk, amikor az elektronikus távközlést európai szinten szabályozzuk, annál is inkább, mert nem hozhatunk létre egy olyan keretet, amely mondjuk az európai szintű szolgáltatókat eh, versenyelőnybe hozná. Ahogy azt kollégáim említették, nem régen fogadtunk el egy rádiós spektrumokra vonatkozó európai programot célokkal, határidőkkel együtt. Nehéz volt a tanácsa konszenzusra jutni, mert mindenki jól tudja, hogy a tagállamok úgy vélik, hogy a rádióspektrumok felosztása nemzeti kompetencia a harmonizáció mellett vagyunk, szeretnénk az új, innovatív, újító jellegű szolgáltatások megjelenését, ugyanakkor a jogalkotási javaslat, amely az Európai Bizottság részéről e, érkezett, e, e tekintetben javítandó. Zárásképpen elmondanám még azt, hogy ami az általános engedélyeztetési rendszert illeti, ért megint csak véleményem szerint a parlament módosító indítványai bőven javíthatnak az Európai Bizottság javaslatán. Az Európai Engedélyeztetési Eljárás jó ötlet, ugyanakkor a szöveg maga, a megfogalmazás illetően még hagy némi kívánni valót maga után, ezért a kollégákkal megpróbálunk olyan kompromisszumos módosítókat készíteni, amelyek javítanak a javaslaton. Ennyit szerettem volna elmondani, nem is húzom tovább, nyújtom mint, mondani valómat, mint a rétes tésztát, hanem tényleg azzal zárom mondani valómat, hogy itt az Európai Parlament ciklusa végén nem szabad elszalasztunk azt az esélyt, hogy az elektronikus távközlés terén komoly javulást érjünk el. Hiszen ez a jogszabály, vagy jogalkotási javaslat, ha elfogadásra kerül, mindenkinek az életére kihatása lesz, még akkor is, hogyha hosszú idő betelik és nehéz bonyolult ezeket a kompromisszumos módosítókat kidolgozni, a, a digitális belső piac fejlesztése alapvetően az európai fogyasztók érdekének védelmét szolgálja. Köszönjük Tikájő asszony, Gérek úr kapszót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én nem vizsgáltam meg olyan részletesen ezt az anyagot, mint ahogy talán kellett volna, de minden esetre az Európai Unió környezetében dolgozunk, és amikor azon országokról van szó, amelyek szomszéd országok, vagy az Atlanti óceán túloldalán lévők, akkor nekik is el kéne ezeket fogadni. De amikor a széles sávról van szó, és a határokat területeket vizsgáljuk, az Európai Unió határai harmadik országokkal, akkor ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés. A mobil telefonokat illetően. Például mi történik, hogyha az ukrán határon vagyunk, akkor az ukrán szolgáltató fogjuk használni, amikor a határon van az ember. Tehát akkor ott mi történik? Mindegy, hogy most ukrán, belorusz vagy pedig orosz szolgáltatóról van szó. Hiszen nyilvánvalóan ez kapcsolatban kell, hogy legyen azzal a hálózattal, ami vagyunk, és azzal a sávval. Nos, aztán nézzük a technológiai kérdéseket. Van spektrum, amelyet szeretnénk a jövőben még jobban használni, hogy adatokat továbbítsunk, stb és ehhez akkor a 20-30 év azért elég hosszú ahhoz, hogy akkor a hasság végre, e, e, valósítsák meg. Tehát ezt az időtartamot rövidíteni kellene azért, hogy a technológiai innovációkat jobban beépíthessük. Tehát azért, hogy azok, akik részt akarnak venni a piacon, ezeknek a technológiáit használni akarjuk, akkor felhasználhassák erre a meglévő spektrumot. Ennyi lett volna a megjegyzésem az elhangzott kérdésekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Akkor most befejeztük a hozzászólásokat, és mielőtt megadom a jelentéstevőnek a szót, akkor a bizottságnak és megadom a szót, mivel néhány kérdést neki címeztek. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony a bizottság elismétli, amit már több előző alkalommal mondott, és pedig, hogy hálásak vagyunk a jelentéstevőnek, de most már az egész bizottságnak, az árnyék jelentéstevőknek, akik olyan aktívan, aktív munkát végeztek ennek a munkának az előkészítésében és a bizottság végleges álláspontját megfogalmazták hogyha, megszám, eh, hogyha megszámoljuk a módosítók számát, akkor eh, ez nyilván nem a javaslatnak a eh, minőségét kisebbíti, hanem azt mutatja, hogy milyen fontos ez a kérdés. Nos, akkor távirati stílusban nézzük az egységes engedélyezés szempontjából. A bizottság megjegyzi, hogy a jelentéstevő javaslata az engedélyezt, eh, engedélyezés és az engedély visszavonása eh, sán keresztül mutatja azt, hogy mennyire jelentés ez a kérdés és bár másfajta modellt eh, javasol, mint a bizottságé, azért ez is egy értékes javaslat, és mutatja a kérdésnek a fontosságát, és a javaslatnak a kiegyensúlyozó erőfeszítését. Nyilvánvalóan látunk európai szerepet, amikor az engedélyek visszavonásáról van szó, ezt nyilvánvalóan meg lehet még e-, erősíteni. Aztán a spektrumot illetően már pozitívan értékeltük a, raport, a jelentéstevő véleményét. A bizottság együtt érez azzal, hogy további javaslatokat tesznek a tartamot, időtartamot illetően, és a az, hogy nagyobb gazdasági előnyöket kovácsolhassunk a spektrumból és az új technológiai, technikai fejlődésből. Ez hasonló a mi eredeti javaslatunkban lévő javaslathoz. A széles sávot illetően hangsúlyozzuk, hogy van egy javaslat arra, hogy jobban összehangoljuk a spektrumot a, a vezeték nélküli széles sáv számára. Most mindegy, hogy milyen célra használják fel. Nyilvánvalóan a jövőben bármit is tesznek ennek érdekében, a politikai orientáció fényében kellene, hogy megtörténjen, vagy a jelenlegi, vagy a Eh, jövőbeli rádió spektrum politikai programnak megfelelően. Végül pedig a, a spektrum engedélyezés és kiosztás szempontjából a javaslat az elfogadható, de a mi javaslatunk az inkább szeretné megkönnyíteni a, a szolgáltatásoknak a nyújtását. És ezért e, e, szeretnénk ezen célokra újabb e, spektrumot biztosítani. Na most akkor a rögzített vagy a fix hozzáférési termékeket illetően meg szeretnénk tartani akkor is, hogyha csak az üzleti felhasználókra gondolunk. Tehát szeretnénk megtartani a bizottság javaslatának bizonyos elemeit. És akkor Nibler asszony kérdésére válaszolok itt, hogyha növekedésre és munkahelyekre gondolunk, és ezeknek az átgyűrűzésére, akkor nem csak a Telekom, az ITT ágazatra kell gondolnunk, ICT ágazatra, hanem e, tehát az információs kommunikációs technológiai szektorokra, hanem másokra is, e, és ezért e, bármi, ami javítja az üzletek kapcsolódását, az, az szintén támogatandó. Ennyit Nibler asszony javaslatához. Végül pedig talán gondosabban meg kell vizsgálni a módosítókban azt, hogy ezeket hogy lehet jobban integrálni a keret rendelkezésekkel és a nemzeti szabályozók szabályozóival. A nyitott internettel kapcsolatban amelyet már részletesen megvizsgáltak az IMKO szakbizottságban, és ma délelőtt vitattuk ezt meg részletesen. Ezért most csak röviden szeretnék erre utalni. A specializált szolgáltatásoknak a jelentőségét elismeri a bizottság, és a nyelvezet, amit használunk, az nem mérnöki nyelvezetnek kell lenni, hanem jogalkotási nyelvezetnek, azért, hogy a bíróságok ezeket megértsék, de világossá kell tenni, hogy a specializált szolgáltatások azok mások, mint az internet szolgáltatások. Még egy megjegyzés, amiről már hallottunk, az, hogy annak a kérdése, hogy egy végleges listája van az elfogadott forgalomirányítóknak, tehát az egy nagyon nehéz kérdés, hiszen állandóan alkalmazkodni kell az új kihívásoknak. De hát, hogyha megnyitjuk az ajtókat, akkor Pandora szelencéjét nyitjuk meg tulajdonképpen és a bizottság szeretne ebben segíteni mind a jelentéstevőnek, mind az árnyék jelentéstevőknek, hogy megfelelő kompromisszumokat találjanak. A berekkel kapcsolatban a bizottság úgy látja, hogy ezen a meglévő rendszeren lehet javítani. Persze a régi rendszernek is megvannak a saját érdemei, és ebben a környezetben a berek még nagyobb szerepet kaphat. A roaming kérdését illetően a bizottság javaslata amely egy opcionális rendszert hozna létre, ahol a különböző felek megfelelő szerepet kapnának, az kevésbé nehéznek tűnik, mint egy bizonyos megszabott időre való kiskereskedelmi árszabályozás. A bizottság ugyanakkor világosan látja ezt, hogy egy ilyen megoldás magabban kell, hogy foglaljon egy olyan gondolatot, hogy a bizonyos fajta észszerű használat korlátozásra szükség lesz, hiszen különben kezelhetetlen lenne a helyzet. Érintőlegesen a bejövő hívások kérdésének egy különálló logikája van, és talán ezt másképp kell tekinteni végső megjegyzésként. Elérézést kérek Csicseszter úrtól, hogyha az írásos kérdésére nem válaszoltunk, és majd teszünk róla, hogy ez ne tartson még tovább. Ezen kívül értjük, hogy hogy a, az elektronikus kommunikációs szolgáltatások fogalmának a kiterjesztése aggályokat kelt némely emberben, de úgy látjuk, hogy hogy ezt nem lehet egy sebészeti vágással megoldani. Elnézést kérek, hogyha túl ö, sokáig beszéltem. Grazie. Eh, Köszönöm. Köszönjük ezt a valóban részletes választ. Zárásképpen megadom a szót Del Castillo asszonynak, az előadónak. Köszönöm, elnök asszony. Hát mit is mondhatnék mást? Köszönöm a kollégáknak az elhangzott kérdéseket, kedves szavakat, megjegyzéseket, hozzáfűzni valókat, legyenek azok általános, vagy konkrét jellegűek, természetűek. Azt hiszem, hogy a kollégák többsége valóban igen pozitívan viszonyul ehhez a jelentéshez, és csak megismételni tudom azt, amit az elején már elmondtam. Számomra a legfontosabb az, hogy a, a, a, az előttünk fekvő munkát minél jobban végezzük el, ezért van bőven mozgásterünk, nem látom akadályát a kompromisszumok kötésének. Úgy érzem, hogy a bizottság javaslata komoly előlépést jelent, és hogyha bármilyen formában is elfogadjuk ezt a jelentést, az mindenképpen rengeteget javít majd az egységes belső digitális piac és az európai távközlés fejlődésén. Nem mennék végig minden egyes részleten, amit felvetettek, mégis röviden visszatérnék a kiindulási ponthoz, amit az elején elmondtam, mi szerint óriási lehetőség áll előttünk, amit nem szabad elszalasztanunk. Magasra kell helyeznünk a lécet, és bízom benne, hogy meg tudjuk ugorni ezt a magasságot, nagyon konkrét aggodalmak, félelmek hangzanak el gyakran bizonyos konkrét problémákkal kapcsolatban, ugyanakkor, ha őszinte akarok lenni, és miért is ne akarnék őszinte lenni, és eh, ha figyelembe veszük az itt elhangzottakat, az itra szakbizottságban folyó vitákat, a meghallgatások során elhangzottakat, és nyilván a frakciókon belül is sokat tárgyaltak erről a kollégák, Gondoljunk csak például a hatástanulmányra, amelyről szintén beszéltünk. Beszéltünk a szabályozási aspektusokról. Az Európai Bizottság mm, javaslatának a, a részletéről, körülményekről, hogyha mindezt végig gondoljuk, ha mindezt figyelembe vesszük, én megmondom őszintén, hogy a különböző érintett ágazatok ennél közelebb még sosem álltak egymáshoz. Itt van az információs és kommunikációs technológia, a számítástechnikai ágazat, hiszen rengeteg területre, ágazatra, szektorra terjed ki a hatája ennek a javaslatnak, és, és a vélemények nagyon közel állnak egymáshoz az érintett felek véleménye folyamatosan közeledik egymáshoz, például a berek, a spektrum kiosztás, az internet, a barangolás terén persze vannak apró részletbeli különbségek, de mégis eh, általában véve konvergálnak a harcálláspontok. Ahogy azt Angelika Nibler is mondta, Eh, bueno. Több konkrétum is elhangzott Angelika részéről. Nos, Angelika, hozzád fordulok. Nagyon sok minden elhangzott ezzel a témával kapcsolatban, írásban, szóban egyaránt. Ez egyébként az éghajlatváltozás, az iparpolitika, az energetika terén is így van amikor bizonyos jogokról, szabadság jogokról beszélünk, hogy ezeket hogyan, ki, hogyan értelmezi, mindig azt látjuk, hogy vannak olyan ágazatok, amelyek sokkal könnyebben, gyakrabban fejezik ki véleményüket a médiában, más szektorok, más ágazatok másképp járnak el es siempre la misma, debe ser siempre la misma, es una naturaleza. Itt van például az internet. Um, tekintsünk az internetre is úgy, mint egy nyitott ajtóra, nyitott kapura, senki előtt sem szabad becsukni, becsapni az, az internetet. Az internet olyan, interneten ugyanolyan szabályokat kell alkalmazni, mint, a, mint az interneten kívül más kontextusban, technológiai kontextusban jelenik meg, de az internetes gazdaság szabályai nem szabad, hogy eltérjenek a valós gazdaság szabályaitól. Az internet egy, lehet egy mikrokozmosz, lehet egy ökoszisztéma, ha úgy tetszik, amelynek, amely folyamatos átalakulásban van, fejlődik vannak olyan elemei az internetnek, amelyek a társadalomban is megvannak, és fordítva csak azért, mert valaki az interneten csinál valamit, változnak meg az alapértékei. Például a piacgazdaság alap elvei ugyanúgy működnek az interneten, mint az interneten kívül. Az esélyegyenlőség ugyanúgy biztosítva kell, hogy legyen az interneten, mint az interneten kívül. Meg kell találnunk a módját, hogy a rendszert továbbfejlesszük. Szerintem ez az a, ami vezére, aminek vezérelnie kell bennünket. Nem szabad, hogy korlátozzunk, nem szabad, hogy gátat szabjunk a lehetőségeknek. Nyíltan kell közelítenünk ezekhez a kérdésekhez, hiszen a távközlés és az internet pont azok a területek, ahol a nyíltság visz minket előre. Megmondom őszintén, az Európai Bizottság ez javaslata azt mutatja, hogy ők, ők nyitottak az európai liberális piacgazdasággal kapcsolatban, itt tulajdonképpen én, én az Európai Bizottság eredeti javaslata mentén mozogtam, ennek eh, tehát az Európai Bizottság nyomdokaiba lépve próbáltam apró kis módosításokat eszközelni. Persze vannak még tisztázni való, vannak apró részletek, ahol még az utolsó azt fel kell vinni a nagy műre, itt a nyílt internet, a specializált szolgáltatások, és így tovább, és így tovább. De ezek, ezeket, ha nem is most, akkor majd később eh, pontosítjuk. De ez nem lehet ok arra, hogy olyan döntést hozzunk, amely lehetetlenítési azt, hogy jövőben majd megtegyük ezt, amely mint egy, amelynek következményeben mint egy bezárulnak az ajtók, amelyek megkötik a kezünket a jövőre nézve. Ez kontraproduktív lenne. Egyébként is ezt tesszük, így járunk el, hogyha az ember az interneten barangol, akkor látja, hogy hogyan működik a dolog, Alapvetően az Európai Bizottság a valóságot írja le. Tehát ez egy leíró, nem egy előíró szöveg. Persze egy jogszabálytervezet, egy jogi jellegű szöveg, de hát mivel a valóságot tükrözi, igazából nagyon sok minden nem változtat, hiszen már egyébként is többé-kevésbé így működnek a dolgok az interneten. Nagyon remélem, hogy sikerül majd megállapodnunk. Me van a permitir ha megengedik, akkor most már tényleg zárásképpen elmondanám, hogy milyen nagyra becsülöm az asszisztensek, szakértők munkáját, az ITRE szakbizottság titkársága elképesztő munkát végzett. Nem találom a szavakat, hogy leírjam a hálámat az ITRE szakbizottság titkársága iránt. Ilyen minőségű szakmai minkával ritkán találkozik az ember, ezt szerettem volna a nagy nyilvánosság előtt is megköszönni. Eh, Köszönjük szépen. Február 24-én Strasbourgban lesz a szavazás. Megköszönjük Pilar Castillo-nak, illetve az összes árnyékjelentéstevőnek, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy lezárhassuk ezt a nagyon fontos dossziét. Ignációra következik az eszmecsere, akit megkérünk, hogy fáradjon ide előre, és sok szeretettel köszöntjük körünkben. Come sapete, eh, il signor Isvan Ignasi è stato designato per l'importante ruolo di responsabile Ignéci László Istvánt jelölték a Berek igazgatási vezetői tisztségére, és az eljárás szerint a nyilvános kivezetést megelőzően az Európai Parlamentben egy eszmecserére kerül sort. Ignéci úr első körben maga számol be, majd pedig egy kérdés sorozat következik, amelyeket nyilván a képviselő tesznek föl, ő pedig majd válaszol. Örülünk ennek a kinevezésnek. Ön is tudja, hogy itt a szakbizottságon belül mennyiben részt vállaltunk a berek létrehozásában, úgyhogy most öné a szó, parancsoljon. Thank you very much for the floor, Madam Chair. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, hogy ezt mit cseréljünk önökkel, mint a BEREK igazgatási vezetői tisztségére jelölt pályázó. A bevezetőmet két részre osztanám, ha megengedik, először is szeretném be- bemutatni magamat, nagyon röviden elnézést, egy pillanat. Szeretném azokat kérni, akik most elhagyják a termet, egyrészt gyorsan tegyék, a többiek foglaljanak helyet, annak érdekében, hogy csönd legyen és nyugalom itt a teremben. Köszönöm szépen. Nos, tehát először röviden bemutatkoznék, majd pedig elmondanám, hogy miért is érdekelt ez a tiszt, miért gondoltam, hogy ez egy érdekes kihívás számomra, de ezt is nagyon röviden teszem majd. Nos, akkor rövid bemutatkozás háttér, milyen képzettségem van. Magyar vagyok, ahogyan ez már elhangzott. Magyarország északkeleti részén születtem a Szőke Tisza folyó mellett, de az utóbbi években itt élek már a családommal. A Brüsszelben két gyerekem van, általános iskolába jár a lányom, nagyon ügyes, színészkedik, rajzol, fest. A másik gyerekem mesterséges intelligenciát és informatikát tanul, gyakorlatilag a tudás engineering a területe. Van, vannak egyébként kutyáink, egészen pontosan három, ez a személyes átterület. Egyébként jó magam tanár vagyok műszaki háttérrel. Tapasztalataimat szerettem volna azonban teoretikus tudással is kiegészíteni, és visszamentem az egyetembe, hogy MBA végzettséget szerezzek. Amikor közszolgává lettem, akkor nyilván közigazgatást is tanultam, és diplomata ként csak akkor kezdhetem el a munkát, nyilván, hogy a diplomáciából is levizsgáztam. A karrierem távközlésben a 90-es évek elején kezdődött, amikor a privatizáció és a liberalizáció időszakát éltük, egy nagyon érdekes, érdekfeszítő időszak volt ez, az, hogy a távközlési szolgáltatók hogyan kerültek be a piacra, és hogy erre hogy reagáltak az emberek, és azt is nyomon kísértem, hogy ezek az újoncok hogyan is viselkedtek, úgyhogy én is léptem, menedzser lettem egy helyi telekom szolgáltatónál, és ez volt a vezetékes hálózatoknál a piacvezető pár éven belül. Egyébként hát ez nyilván más országokban is így volt. 12 évet töltöttem a magánszférában, különböző menedzsment posztokat töltöttem be, és azt gondolom, hogy sikerült megismerkednem a piaci mechanizmusokkal ez idő alatt, és nyilván azt is láttam, hogy a részvényesek és a beruházók hogyan gondolkodnak, és a második, másik oldalon mit várnak az IKT-től a fogyasztók, a felhasználók. Közszolgaként, tisztviselőként tehát a közérdeket is szolgáltam, és hát erre azért van lehetőség, persze ez működik a magánszfektorban, de kicsit másra vágytam, és közszolgaként annak az osztálynak lettem a vezetője, amely az IKD, IKT szabályozással foglalkozik az illetékes minisztériumban. Azokban az években azt hiszem, hogy megtanultam jobban megérteni a kihívásokat, amelyekkel a politikusok találkoznak az IKT területén belül, de ezen kívül a közigazgatásnak a folyamatait, működését is jobban átláttam. A következő lépés gyakorlatilag logikus lépés volt Európa felé. ...2011-ben soros elnökséget vállalt Magyarország, és hát én is részt vállalhattam ebben, és az illetékes munkacsoportokat én vezettem a tanácson belül annak idején. Brüsszelben az európai intézményi keretet jobban megértettem a munkám során. Nyilván a jogalkotási folyamatban 2005-ben már betekintettem, onnantól kezdve benne vagyok, úgyhogy a különböző irányelvek, rendeletek terén és a 2009-es IKT csomagot is ide sorolhatjuk, a roaming rendeleteket is, hogy csak egy párat említsek, amelyeket önök is ismernek, ezek is keresztül mentek a kezemen. Miért is érdekelt a kihívás, hogy az igazgatási vezetői tisztséget vállaljam a bereknél? Hát azért ajánlkoztam, mert úgy éreztem, hogy a háttér és a tapasztalatom, a szakmai tapasztalatom, és akár a személyiségemmel is gazdagíthatom a berek testületét, és gyakorlatilag ez egy jó lehetőség arra is, hogy Európai Unió szinten is kife- saját hatásomat kifejtsem. Az adminisztratív és menedzsment poszt, ugye, amit betölteni hivatott a, a jelölt, aki felelős azért, hogy hatékonyan kerüljenek felhasználásra a rendelkezésre álló eszközök, de nyilván tényleg szolgálatról van szó, amely egyébként nagyon jól összeegyeztethető a saját személyemmel, hozzájárulva ugye a felső célhoz, hogy az EU szabályozó keretét az IKT területén is alkalmazzuk. Hát ez az eredeti célkitűzése a bereknek részletes feladatok pedig ugye a rendeletben lefektetésre kerültek. Gyakorlatilag a berek intézményei is pontosan ezt a célt fo- szolgálják, hogy támogassák az inti- a testületet egyrészt a szabályoknak a lefektetésében, illetve abban is akár, hogy kifejleszik, illetve elfogadják az EU-s intézmények később. Úgyhogy ennél fogva is nagyon várom az önök kérdéseit, eh, akár az IKT csomaggal kapcsolatban is, és eh, örömmel fogadom azt is, hogy egyre jobban számítanak a berekre, eh, hiszen, mint ahogy mondtam, van egy külön iroda, amely a bereket szolgálja és támogatja. Administratív menedzserként minden tőlem telhetőt meg fogok tenni azért, hogy hatékonyan vezessem azt, illetve koordináljam az ottani munkát, és köszönöm a támogatásukat ebben. Lei, signori Ignesi, per questa presentazione di se stesso. Nagyon szépen köszönjük, Ignéci úr. Köszönöm, hogy felvázolta azokat a feladatokat, amelyek önökre várnak. Castillo Vera asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Nagy érdeklődéssel hallgattuk ezt a jelöltet az igazgatási vezetői tisztségre. Már volt tegnap alkalmunk a beszélgetésre, és úgy érezzük, hogy hogy ez itt most jó alkalom, hogy megismerjük. Tudjuk, hogy van eh, tapasztalata ezeken a területeken, és tulajdonképpen egy elég érzékeny időpontban érkezik erre a posztra nem csak a távközlési eh, egységes piac szempontjából, hanem más szempontokból is, amelyekben a berek eh, szerepelni fog. Természetesen a szakbizottságunk amellett tette le a voksát, hogy a bereknek az szerepét megerősítsük. Ezt pedig azért tettük, mert felismerjük és elismerjük, hogy a berek milyen munkát végzett és továbbra is fejleszti, tovább fejleszti a feladatait, és a berek szabályzatot, amely 2009-re nyúlik vissza, is alkalmazza és fejleszte, fejleszti. A bereknek nem csak a mostani feladatai, feladatkörét kell ellátnia, hanem további feladatokat is fog kapni. Például összehangolja az, amely, azokat a területeket, amelyek az információs kommunikációs technológiával kapcsolatosak. Azt hiszem, hogy ön, az ön tapasztalata az megfelel azoknak a felelősségi köröknek, amelyek a berekben majd az öné lesznek. Azt hiszem, hogy a szakmai háttere pont az, amire szükség van Épp ezért reméljük, hogy amikor a kinevezés megtörténik, tehát amikor ezt a posztot megindítják, akkor lehet majd olyan területekről beszélni, ahol a berek fontos szerepet fog játszani. Hogyha itt volt a korábbi vitán, akkor ezeket a területeket hallhatta. Nem hiszem, hogy ennél többet kell mondanom. Épp ezért szeretettel üdvözöljük a bizottságban. Köszönöm szépen a szocialisták nevében Herzog Edith. Tűnik, hogy ez az én napom. Sokadik hozzászólásom az étrében. De most tényleg jókom van arra, hogy hozzászóljak. Ignéci úrról szeret, szeretnék szólni pár szóban, és aztán magáról a berekről is. Amióta a parlamenti képviselő vagyok, azóta ismerem Lászlót, szinte együtt érkeztünk Brüsszelbe. Sokat mond az ő személyiségéről és szakmaiságáról, hogy Magyarország részéről mindenki támogatja az ő jelöltségét. Nem sok olyan <clears throat> témáról tudok, ahol, ahol a Magyar Szocialista Párt és, a, és a, az MSZP és a Fidesz egyetértene valamiben, most azonban a szakmaisága és az emberi kvalitásai miatt semmiféle megosztottság nincs a két nagy párt, magyar párt között. A magyar elnökség alatt a távközlési csomag munkájában László volt az, akihez az emberek fordulhattak, és mindig biztos lehetett benne az ember, hogy megfelelő választ kap tőle a, mindenkitől. Ezt hallottam az ő munkájával kapcsolatban. Általában a parlament az ilyen meghallgatások során kemény kérdésekkel bombázza a jelöltet, most azonban nincs hiány bizalomban a jelölt iránt. Egy percben szólnék a berekről is néhány keresetlen szót. Az előző napirendi pont során is um, említettük a berekket. Berekhez hasonló szervezet vagy ügynökség mindig sokat javíthat a munkáján. De emlékszem, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban én voltam az ügynökségek témájának előadó vagy árnyék előadója, nem is egyszer, hanem sokszor. El kell, hogy mondjam a kollégáknak, hogy minden ügynökség számára nagy kívás az első öt év, mert a parlament elfogadta azt, hogy mi a feladata, mi a hatásköre, de nem elég pontosan írta azt le. A székhely kiválasztásra került, de aztán gyakran fordul, hogy az irodák már megvannak, de az emberek még nem dolgoznak benne, vagy fordítva már vannak emberek, de még nincsen irodájuk. Az első évek során minden ügynökség szenved ezektől a gyerek betegségektől miért olyan fontos, hogy ezekről a gyerekbetegségekről beszéljünk az ügynökségek esetében? Azért, hogy a feladatkörüket ezeknek az ügynökségeknek, szervezeteknek ne változtassuk állandóan. Azért nem, mert akkor soha nem fogjuk tudni, hogy azért nem működnek jól, mert még nagyon az elején járnak a folyamatnak, vagy azért nem, járnak, nem működnek jól, mert rossz a feladat feladatmeghatározás. Ignéci úr esetében arra lennék kíváncsi, hogy hogyan kíván együttműködni a hasonló szervezetekkel és a nemzeti szabályozó szervekkel, annak érdekében, hogy a felesleges köröket ne fussuk le, hanem tényleg javítsunk a munkán. Mi lehet a javulás? Az európai polgárok például jobb szolgáltatásokhoz juthatnak, jobb digitális hozzáférést élvezhetnek Európa szerte. A berek egészének támogatnia kell ezt az alapgondolatot. A nem most jár ön utoljára, valószínűleg remélhetőleg ezen házban. Ez az csak az első a sorban. Találkozunk mi még, ha van mondani valója, biztos lehet benne, hogy nálunk nem talál süket fülekre a mondandója. Még egyszer mondjam el, nagyon örülök annak, hogy olyas valaki jelöltek, aki ismeri az inkumbenseket, de a régi mono, ex-monopól cégeket, de az új piaci szereplőket is, akinek a kisújában van ez a szakma. Tökéletes választás lesz, hogyha kinevezésre kerül. Eh, la parola al collega Tozenowski. Köszönjük szépen, Tuzsanovszki képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék a kollégákhoz csatlakozni azzal, hogy kifejezem örömömet Ignéci úr eh, posztjának az ígéretével kapcsolatban. Nagyon jól ismeri a magánszektort is, ennek az ágazatnak a működését. Nagyon sokunk számára távolból ez könnyűnek tűnik ez a feladat, de azért a valós életben valószínűleg nehéz feladat az összes szabályt összefogni, és a nemzeti szabályozókkal és más szereplőkkel végezni ezt a munkát és kapcsolatot tartani. Épp ezért sikert kívánok neki ebben a munkában, mint ahogy hallottuk, ugyanis a telekommunikációs, a távközlési ágazat nagyon dinamikusan fejlődik, és egyszerűen a változásoknak a figyelemmel követése is nagy kihívás. A jogszabályok gyakran utána kullognak a változásoknak, és valószínűleg a kérdés bonyolultsága, összetettsége nehézé teszi ezt a feladatot, néha időszempontjából is nehéz nyomon követni az ágazat változásait. Egy kérdésem van, és pedig a nemzeti szabályozókkal hogy látja az együttműködést? Mivel ilyen dinamikusan fejlődik az ágazat. Tudom, hogy bizonyos országokban különböző elképzelésük vannak ezekről a kérdésekről, épp ezért az együttműködés nem lesz könnyű. Kívánom, hogy sikeres legyen a munkája. Hiszen, mint mondtam, nagyon gyorsan változik az IT technológia, és örülök annak, hogy az ön személyében megfelelő ember kerül erre a helyre. Köszönöm szépen. És Anders Dotter asszony kap most szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is örömmel üdvözlöm Ignéci urat, a szakbizottságunkban, és gratulálok ahhoz, hogy őt jelölték erre a posztra. Remélem, hogy hatékony munkát tud végézni. A BEREK igazgatási vezetői tisztsége hatással lesz a távközlési irányelvre, a 2002-es, 12-es és ez hatással lesz a nemzeti szabályozókra is. Az Európai Parlamentben a az adatvédelmi hatóságoknak a munkája a tagállamokban elég jól működik, és köztük kevesebb koordináció van, és kevésbé erős a kapcsolat a berek és a bizottság között ezekben a kérdésekben. Épp ezért a kérdésem azzal kapcsolatos, hogy ön, mint igazgatási vezető, hogyan tudja megkönnyíteni az összehangolását, a nemzeti szabályozók munkáját, és azért, hogy e, az európai e, törvényeket megfelelően e, alkalmazzák. Szeretném azt is tudni, hogy a munkáján belül látja-e az adatvédelmi rendeletnek a következményeit, tehát hogy mennyire fogja ez bonyolítani a kérdéseket a nemzeti távközlési szabályozók és adatvédelmi hatóságok között. Sono altri interventi, io penso che lei... Van-e további hozzászólás? Úgy tudom, hogy és úgy látom, hogy nincs, akkor megkapja a szót Igníció úr, hogy reagálhasson az egyes tagoknak a felszólalására. Köszönöm szépen, először is köszönöm a támogatást és az ösztönző szavakat. Nagyon kedves önöktől, mindannyiuktól. Örülök, hogy felismerik és értékelik a berek eddigi tevékenységét az elmúlt pár évben de ez kiderült nem csak a hozzászólásaikból, hanem az ezt megelőző vitából is, és a múlt évi berek munkaértékeléséből is. Úgyhogy ez jó hír, jó érzés, és ezt egyfajta jó üzenetként viszem magammal a berek munkatársak felé. Na, nézzük a kérdéseket. Tosanovszki úrtól és Anders Dottar asszony kérdései gyakorlatilag nagyon hasonlítanak egymásra, tekintettel arra, hogy arról van szó, hogy hogy lehet jobban biztosítani, egyetlen létrehozni a koordinációt, a berek is a másik tagállami szabályozó hatóságok között. Igazuk van, hogy a berek valóban egy különleges ügy, ügynökség az új ügynökségek között, hiszen a fontos és fő feladata azt gyakorlatilag a tagállamok szabályozó hatáságai látják el, és a bereknek az a dolga, hogy ezeknek a csoportoknak a munkáját koordinálja, zökkenőmentessé tegye az egyes témákban, és magát ezt az ügynökséget is megfelelő módon működtesse. Ez tehát az alap működése az ügynökségnek minden egyes feladat tekintetében, amely lefektetésre került az irányelvben. Ezt Anders Dotter asszony is említette. Amiről ígéretet tudok tenni, és ami mellett el tudom magam kötelezni, az az, hogy hogy a bőrek továbbra is arra fog fókuszálni, hogy a koordinációs mechanizmusokra fókuszál, amelyek már most is megvannak, ezeket egyébként a websájtunkon meg is nézhetik, az, hogy a dokumentum megosztás hogy működik, a legjobb gyakorlatok cseréje hogyan működik, amely gyakorlatilag egyre inkább koordináltá válik. De ez minden egyes feladat elemében meg fog valósulni. Herzog kérdése arra vonatkozott, hogy hogyan lehet a hatékonyságot növelni, a többi ügynökséget karöltve. Nos, hát a berek nagyon jól szerepelt a legjobb gyakorlatok cseréjében, és azt gondolom, hogy ezt felhasználhatjuk arra is, hogy magunkat hatékonyan megfelelően szervezzük meg, de nyilván, amit más ügynökségektől megtanulhattunk, azoktól, akik már a gyermekbetegségeken túl vannak, és akik tanácsot adhatnak nekünk, azok valóban a hasznunkra válhatnak, hiszen támogató jellegűek. Végül szeretnék még egyszer köszönetet mondani azért, hogy itt lehettem, a nagy támogatást is, amit éreztem a berekkel szemben és amennyiben lesz a jövőben is olyan kérdés, amit szeretnének megtárgyalni, rendelkezésükre fogok állni. Köszönöm. Mi a a questo applauso, la ringrazio della visita. Én is csatlakozom a tapshoz, és köszönetet mondok azért, hogy itt volt. Tényleg nagyon sok köszönő, köszöntő szót kapott és bízunk abban, hogy minden jól végződik, és a jövőben bízom benne, hogy újra találkozunk. Köszönöm. Abbiamo ancora un punto da affrontare, che sarà molto breve peraltro. Come voi... Van még egy napirendi pontunk. Az MB szakbizottság végleges tervezetét átnyújtotta nekünk a backloadinggal kapcsolatban, ugye erről már többször is szó volt, és a szakbizottságunk tagjai az eljárásnak megfelelően felszólítást kaptak, hogy január 24 ig esetleges ellenvetéseket fogalmazzanak meg, amennyiben ilyenek vannak. Nyolc képviselő folyt, fogalmazott meg ellenvetést, hat teljes jogú és két helyettes taktól. Holnap fogunk szavazni egyébként az ellenvetésekről. Ma pedig lefolytatjuk a vitát. Tehát még egyszer mondom, holnap lesz a szavazás. A vita nagyon gyors lesz, egy-két percet kapnak az egyes frakciók, Jordan asszonyjal kezdjük, majd következnek a többi frakció felszólalói nyilván saját véleményüket elmondhatják egy-két percben, ezt követően ezt a vitát lezárjuk, és holnap fogunk szavazni. Úgyhogy Jordan asszony parancsoljon. Köszönöm szépen! Uh, one of the Köszönöm szépen! Én nem vagyok aláírója a javaslatnak, vannak kilencen, akik ezt megtették, azt kérték tőlem, hogy olvassam fel a szöveget. 2014, és 16 között az irányelv célját elérni, azaz a, a üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásának csökkentését más módon is el tudjuk élni. Az ETS, tehát az emissziókereskedelmi rendszer eh, alapvetően úgy került kidolgozásra, hogy a piac árazza eh, be a kvótákat, anélkül, hogy eh, a szabályozók mesterségesen kívülről beleszólnának és az árakat befolyásolnák. Ezért az tervezett intézkedés túlmegy azon, amit az eszköz eredeti célja megfogalmazott. Emellett, bár nem vagyok aláírja, egyetértek ezzel a levéllel, az Európai Bizottság javaslatát még egyszer átfutottam, és ezt átolvasva még inkább úgy érzem, hogy a backloading témájában fel kell emelnünk a szavunkat. A 2030-as javaslattal ugyanazt a hibát követte az Európai Bizottság, mint amit a 2020 as kapcsolatban tett, illetve követett el. Köszönöm. Elnézést, kedves kollégák! Tehát attól, hogy nem írt alá, attól még lehet támogatni ezt a kezdeményezést. Más nem Fiona Hall kap szót, aki a de nevében írta le ezt a kezdeményezést. Önök asszony, fontosnak tartom, hogy eh, arra koncentráljunk, hogy ez a delegált aktus eh, mit, mit is kíván elérni. A backloading eh, javaslatot eredetileg sokan nem kedvelték ezt a vitát. Backloading ügyben többször lefolytattuk. Aztán a parlament nagy többséggel lefogadta a második körben végül ezt. Szerintem csak azért, mert valaki nem ért egyet egy delegált aktussal, ezt nem lehet megállítani, szerintem ez nem jó érv. Azért, mert a bizottság 2030-as javaslatával nem értenek egyet, e, ez sem jó indok. Az egyetlen e, legitim indok a delegált aktus leállítására az, ha úgy véljük, hogy e, túlzott, túlmegy a hatáskörén, túlip a hatáskörén az Európai Bizottság a delegált aktussal, mert pedig ebben az esetben erről nem beszélhetünk, az Európai Bizottság ugyanis nem tett mást, mint azokat az intézkedéseket ki próbálja elfogadni, amelyek a tanácstól és a parlamenttől érkező politikai jelzések alapján szükségesnek lát. Megértem én, hogy valaki ez nem tetszik, és szeretne ilyen politikai véleményt nyilvánítani, de egész egyszerűen jogi szempontból nem ellenezhetjük ezt a javaslatot. Köszönöm. Köszönöm a szocialisták nevében, Madurell asszony. Muchas gracias, presidenta. Bueno, nosotros... Köszönöm. Elnök, urasszony. A backloading vitát bizony már párszor lefolytattuk, sőt, meg is szavaztuk. se hiszem, amit hallok. Ez olyan, mintha most valahol a hátsó ajtón újra becsempésztük volna ezt a témát ide a rendre. Ezért én a frakcióm nevében azt kell mondjam, hogy el fogunk szavazni a kollégák javaslatára, hogy utasítsuk el ezt a delegált aktust. Tehát a szocialista frakció nem fogja megszavazni ezt. Csicseszter úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Mi pedig tartjuk magunkat a korábbi álláspontunkhoz. Én magam is aláírója vagyok ennek a javaslatnak, értelemszerűen így támogatom. Jordan asszony szavait is támogatom, sőt, még hozzátenném a magamét is, aránytalannak tartjuk az Európai Bizottság intézkedését, amely ráadásul szükségtelen. Megint arról van szó, hogy itt van az Európai Bizottság, megpróbál megoldani egy nem létező problémát. Szükségtelen ez, mondom még egyszer, hiszen jó úton haladunk afelé, hogy a 2020-as kötelezettségvállalásainkat teljesítsük. Arányosság kérdéséről van szó, bár nem értem, miért ne lehetne újra nyitni a vitát demokráciában. Mindenkinek szíve joga, hogy a többségnek mondjon. Remélem, hogy Fiona hol is így gondolja, még akkor is, hogyha van egy ilyen többség és kisebbségi megosztás. Köszönöm. Köszönjük Csicsiszterel úr. Mint mindig eh, humorosan, célra törően szólt hozzá. Ezt jó hallgatni. E Köszönöm szépen, elnök asszony. Az emisszió kereskedelem lehet, hogy nem volt olyan nagyon jó ötlet. backloading vita valóban már lefolyt egyszer, és nem érezzük, hogy olyan jól állnának a dolgok. Sőt, úgy érezzük, hogy egyes iparágakban ez nem, hogy jobb lesz a helyzet, hanem rosszabb. Például a cementipar, a dohányipar esetében az Európai Unión kívülre telepítik a gyáraikat a cégek. A backloadingot ugyan elfogadtuk, de nem olyan meggyőző többséggel, mint ahogy azt sokan szeretnék. Azt kellene még egyszer átgondolnunk, hogy mit is akarunk ezzel elérni. Nem kell túlságosan nagyot vállalni, nem szabad túlságosan mm, nagyot álmodni az ügyben. A delegált aktust illetően nem hiszem, hogy ez maga az a delegált aktus sok jót hozna, sőt, ha lehet, akkor inkább még több kárt okoz. Se chiedo un intervento per gruppo, ma penso che sia Köszönöm. Minden frakciót meghallgattunk, még akkor is, hogyha nem szigorúan volt mint mindegyik, de hát ha van időnk, miért ne hallgatnánk mindenkinek a véleményét. Most az Európai Bizottsághoz fordulok, kérem, hogy csak nagyon röviden. Rövid leszek, elnök asszony, mert már sokat vitáztunk erről a kérdésről mind a parlamentben, mind a tanácsban. A bizottságnak a végrehajtó helyzetét világosá tették, és a, a parlament mellette szavazott a bizottság szerepének a múlt hónapban. Mint már mondtam, az Európai Parlament és a Bizottság csak akkor szavazhat ellene ennek, hogyha az az alap jogi aktussal szemben áll. Tudjuk, hogy az irányelv célja világosan megfogalmazódott az egyes mellékletben, és pedig a költséghatékony tevékenységet kell folytani, amely 2020-on túl is mutat. Az érdemi részt illetően a késleltetésre szükség van, tehát az elhalasztásra, ugyanis a beruházásokat befolyásolja túlságosan alacsony ár, és ez nem tükrözi azokat a költségeket, amelyeket az éghajlatváltozás hosszú távon eh, okoz. Tehát a hosszú távon a költségek valószínűleg eh, növekedni fognak. Köszönöm. Bene, ognuno si è Rendben van. Azt hiszem, hogy mindenkinek alkalmat biztosítottunk a hozzászólásra. ezzel vége a szakbizottság ülésének, és a koordinátorok azok fél hatkor találkoznak. Holnap reggel hosszú eh, délelőtt vár bennünket.